Zártuk, holnap 11 óra 30-kor lesz a szavazás. A következő ülés holnap lesz, 9 órától, 8.30-tól, majd pedig 15 órától. A napi rend mindenkinek rendelkezésre áll az interneten, és hozzáférhető az Európai Parlament honlapján, és ezzel